Rendben. Mm, akkor először is mindenkit nagy szeretettel üdvözlök. Sok dolgunk lesz ma. Élénk vitákra is számítatok, igyekszem akkor gyorsan kezdeni. Ha nincs megjegyzés a napi rendel kapcsolatban, akkor abból indulok ki, hogy elfogadottnak tekinthető. A mai ülést a webstreamen keresztül közvetítik, A hármas napi rendi ponttal kezdjük, de először is szeretnék üdvözölni egy delegációt. Az olasz képviselők háza Agrárbizottságának tagjait üdvözlöm, köszönöm, hogy eljöttek, hogy itt vannak körünkben. Kulcsfontosságú pillanatot választottak ki a mai ülésünknél, mert James Nicholson tej jelentésről szavazunk aztán a közös agrárpolitika kapcsolatos tanács által előterjesztett jogi aktusokról is lesz szó, ami az intézményközi megállapodást illeti, a jobb jogalkotás nagyon fontos téma. Ez a megállapodás arról szól, hogy egyszerűsítsük a jogalkotást, és hogy csökkentsük a volument. Már ez részben meg is valósult. Több jogszabályt megszüntettünk, és azáltal, hogy különböző jogszabályokat vegyítettünk vagy összevontunk, egyszerűsítettük a folyamatot. A jelentést 2011. június 3-án jutatták el a képviselőköz. A képviselők egy tized részéről nem volt fenntartás, a jelentése kapcsolatban a 46 per 2-es cikke értelmében abból indulunk ki, hogy jóvahagyottnak tekinthető a jelentés. A bizottság képviselője nem akar hozzászólni, éppen ezért azt mondanám, hogy azonnal térjünk rá a négyes napi rendi pontra. Különleges intézkedések az agrárgazdaság területén a legtávolabb fekvő jelentések esetében Aldover kolléga a jelentéstevő. Köszönöm szépen. Ami a rendkívüli intézkedéseket illeti, ezt a rendeletet többször megváltoztatták. 2006-ban a világosság érdekében a bizottság azt javasolja, hogy most itt újra fogalmazásra kerüljön a rendelet. Szükség van arra, hogy a Lisszaboni szerződéshez alkalmazkodjunk, néhány rendelkezést ennek értelmében meg kell változtatni, a jogalkotási szöveget át kell alakítani, hogy jobban alkalmazkodjon az új rendszerhez az agrárágazatban. Meg is adom a kollégának a szót, Mato Ado Androver kollégának. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm. Ez egy olyan program, amely csak Franciaország, Portugália, Spanyolország legkülső régióira vonatkozik, de szerintem ez nagyon fontos mindenki számára. Ha nem lenne a POZEI program, nem lenne mezőgazdaság ezekben a távoli régiókban. Éppen ezért számos speciális intézkedést foganatosítottak a POZEI program keretében, 91-ben hozták létre ezeket a programokat, és ma 9 régió tartozik a programok hatája alá. 9 e, ilyen legkülső régió van. Ez nagyon fontos a mezőgazdaság fejlődése szempontjából és a feldolgozóipar szempontjából is. Ha figyelembe vesszük a gazdasági nehézségeket, amelyek ezen régiók szembenéznek, miután nagyon távol esnek, akkor a szempontból tudjuk, hogy nagyon fontos ez a program számukra miután nem igazán kiterjedt a sokféleség, nem nagyon van differenciálásra lehetőség ezekben a régiókban. Itt olyan termékekről van szó, amelyek a ipar számára fontosak, a ipar számára, az állattenyésztés számára a legfontosabb terület talán, az, hogy olyan intézkedések vannak, amelyek a helyi mezőgazdasági programokat támogatják, amelyek nagyon fontosak az ágazat túlélése szempontjából. Két fontos módosítás volt a 2001-ben naposzély programban, és fontosabb még a 2006-os reform. A valódi elmozdulás volt a korábbi programokhoz képest, és most a régiók kezében van a kérdés. A mai válságos időkben ezek a területek legkülsőbb területek szempontjából a munkanélküliség még súlyosabban jelentkezik, mint például az ország központi részén. Éppen ezért ezeket az intézkedéket meg kell erősíteni. Ezt kérjük ebben a jelentésben, ahogy a jelentés, az elnök úr is említette, alkalmazkodunk a Lisszaboni szerződéshez és a módosításokkal. A jelentésben arról van szó, hogy a 300 49-es Lisszaboni jogalapot kell érvényesíteni, tehát, hogy differenciáltan kell kezelni ezeket a legkülsőbb régiókat. Mert különben megkérdőleznénk túlélési képességeiket, ha nem így járnánk el. Aztán komitológia, technikai aspektusok nagyon fontosak még. A minőségről szeretnék beszélni. Minőségi termékeket akarunk. És arról van szó, hogy a régiók minőségi szimbólumát rá kell tenni a termékekre, ugye az eredet meghatározása, a földrajzi eredet meghatározásáról van szó, amelyeket feltüntetünk a címkéken. Nagyon fontosak a növény eh, védelmi ellenőrzések, az egészségügyi, vagy közegészségügyi ellenőrzések, hogy ne kerüljenek káros anyagok az élelmiszerekbe. A meglévő ellenőrzéseket ki kell terjeszteni minden termékre és minden régióra, amik eddig nem így volt. Hiszünk a jövőben, és azt hiszem, hogy nagyon fontos biztosítékokra is szükség van. Fontos, hogy megfelelő támogatást biztosítsunk annak érdekében a nagyüzemek esetében a regionális bizottság és az INTA bizottság is nagyon fontosnak tartja ezt a témát. Az EU megállapodásra költ harmadik országokkal, Perúval és Kolumbia, Kolumbiával például. Mercosurral is vannak tárgyalások, de továbbra is azt mondjuk, hogy ennek a megállapodásnak a, ki, ezt a programot nem csak az agrárágazatnak kellene megfizetnie. Különböző hatástanulmányokat kellene végigvinni, és meg kell állapítani, hogyha vannak negatív hatások az ágazatokon belül, akkor kompenzációs kifizetésekre is, vagy kompenzációs eszközök kidolgozásra is volt kell keríteni. a termék támogatás, a gazdasági támogatás koordináltan kell megvalósuljon. És a felső határok keretében szükség van arra, hogy garantáljuk azt, hogy a termékek, amelyek ilyen előnyös bánásmódban részesülnek, megfeleljenek minden előírásnak és rendelkezésnek. Nagyon fontosak ugye a közegészségügyi, növényegészségügyi ellenőrzések, és nagyon fontos, hogy a hagyományos termékeknél olyan termékekről van szó, amelyek más régióban is exportálhatóak esetleg. Annak érdekében, hogy a program jól működjön, nagyon fontos, hogy a pozeit felülvizsgáljuk. És nagyon fontos a helyi termékek első helyre való elhelyezése, ami a tagállamokat illeti a segélyintézkedésnek számíthatnak az előleg, előleg kifizetések, előrehozott kifizetések tehát hogyha <clears throat> a szőlőültetvények vagy a teraszos művelés szempontjából fontos intézkedéseket kell végrehajtani, akkor ehhez jelentene segítséget. Pénzügyi támogatásról van szó, amit ugye mindenki szeretne. És a módosítók, pontosan a, a program módosításai indokoltak nem elegendőek az előre betervezett összegek. A mezőgazdaság recesszióban találtatik, és az állami támogatásokat garantálni kell. 40 ezer, Franciaország, 40 ezer euró Franciaországban, 46 ezer euró egy másik országban nem elegendő a paradicsom, a bor, a, a, a zöldség, a gyümölcs termesztéshez, annak előre lendítéséhez, a banánvám csökkentés, Kolumbiával és Perúval történt megállapodás, ezek a megállapodások indokoltá teszik a kompenzációs kifizetéseket a termelők számára. Az európai banántermelők egy kiváló jelentésben, amit megkaptak, kifejtették, az, hogy ez valóban indokolt a kompenzáció, és 40 millió euróra rúg ez az összeg. A jelentésben, mi jelentésében is szerepül, a bornál és zöld szerepel, a bornál és zöldségnél, gyümölcsnél, konkrét számokról van szó. A kevés alternatíva lehetőség ezekben a régióban fontos érvek, amelyek amellett szólnak, hogy jobb intézkedéseket hozzunk. Mert ezek kifizetődős, kifizetődése nagyon fontos, és az elmúlt években nagyon sokat tettek a termelők azért, hogy magas minőségű termékeket hozzanak létre. Azt hiszem, hogy ennek az ágazatnak a jelentősége a távoli régiókban igen magas, A mai előadásom alapján már előzetesen felmérhetik, hogy ez miről szól. Ugye augusztus 31-én elutazunk a Kanári-szigetekre, látni fogják majd. A legkülsőbb régióban Hmm, a környezetvédelemről van szó, munkahelyteremtésről, az emberek jólétéről, egy életformáról, nem tonnáról, nem mennyiségekről van szó. Köszönöm szépen az együttműködést. Franciaországi, portugál és spanyol, a Kanári-szigetekbeli hozzáértőknek és együttműködőknek, akikkel gazdagították a jelentést. Köszönöm szépen a Regi és Inta Bizottság vélemény készítőinek, Köszönöm a legkülsőbb peremvidékek képviselőnek és az együttműködését. Mindig kiválóan működtünk együtt, valóban válvetve dolgoztunk együtt. Köszönöm szépen a majd hozzám eljutattandó módosítóikat, és kérem szépen, hogy támogassák ezt a jelentést, amely nagyon fontos a legkülsőbb régiók számára. Az egyiket meg is ismerhetik majd augusztus végén. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Mátó, most pedig megnyitom a vitát. Jelenc Garcia, asszony kér szót. Köszönöm szépen. Ezt a kérdést nem pont Matúrhoz szeretném mint hiszen a bizottsághoz inkább. Az egyik legfontosabb dolog az én országom szempontjából ebben a jelentésben az a kérdés, ugye bizonyos gyümölcsök, banán kérdése, a kanári szigeteken. Az európai banántermelők egy tanulmányt készítettek, amely eljutott a bizottsághoz, <clears throat> aki képviselteti magát. Nem tudom, hogy ezt a tanulmányt el tudták már olvasni? El tudnák mondani a véleményüket? Vagy ki tudták már alakítani a véleményüket ezzel kapcsolatban? Kanári szigetekbeli banán aggasztó helyzetben van. Mit gondol a bizottság erről a problémáról? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Alves úr. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Köszönöm, hogy minőségi jelentést készített, kiváltképpen azért, mert eredetileg ez a jelentés Az a jelentés egy picit nehézkes formában született meg. Nem nagyon bírálta a jelenlegi pozei programokat. Ezen változtatni kell a Lisszaboni szerződés miatt. De most ugye egy nagyon erős jelentés készült. Én egy olyan régióban vagyok, 74-ben ott volt az áprilisi forradalom, az agrárgazdaság középkori szinten állt. És hála a forradalomnak a mi régiónk függetlenné vált, több autonómiát szerzett. Aztán csatlakoztunk 85-ben az EU, az LK-hoz e annak idején, 92-ben az mi, az Azóri szigetek megkaptuk a pozai programot, ennek segítségével meg tudtuk változtatni politikánkat, hozzá tudtunk, közeledni tudtunk a közösségi politikákhoz. Ugye volt a KAP, és 2000 kilométerre vagyunk az Európai Unióhoz, de a pozainak köszönhetően a helyi igényekhez tudtuk igazítani a politikánkat. Az európai kapot nem tudtuk alkalmazni, hiszen nem a mi régiónkra lett kitalálva. Mi a pozai programotnak voltunk egyik, egy, voltunk egyik kedvezményezettje, mindenfajta támogatásban részesültünk, kompenzációt, mert annyira messze vagyunk az EU többi részétől, de mindenek felett termékeink számára, a tejtermékek számára kidolgozott programot kaptunk, ez az úri gazdaság 30%-át teszi ki a tejtermékek. A pozai programnak köszönhetően kaptunk támogatást. Ahogy Gabriel is említi jelentésében, lehetővé kell tenni, hát hála ezek, tehát lehetővé kell tenni, hogy a programok segítségével új nemzetközi megállapodásokat lehessen kötni a világ többi részével, hogy valóban élvezhessük a támogatást, a kompenzációt változó világban. Kiváltképpen a tej esetében fontos ez az azori szigeteken, tehát amikor kedvezőtlen körülmények hoznak minket olyan helyzetbe, ahol nagyon is jól jön a kompenzáció. Ez a termék ugye nagyon szigorú ellenőrzések alá kerül, és a versenyhelyzet igen intenzív a világ többi része felől, tehát valóban támogatásra és kompenzációra van szükségünk. A pozei program lehetővé tette, lehetővé tette más intézkedéseket is, mint például hatástanulmányok készítését a régióink számára, amely segítségével lehetővé lehetett tenni a segélyek megnövelését, például a szarvasmarha tenyésztés területén. Itt van most ez az új rugalmasság, amely lehetővé teszi, hogy alkalmazkodjunk a külső változásokhoz, amelyek új igényekhez vezetnek. Például 10%-os növekedést irányoz elő a program a mi régiónk számára, így tudunk alkalmazkodni a jelenlegi változásokhoz mi régióink valóban ki vannak téve a klímaváltozásnak, szeszélyeinek. Ugye szigetek vagyunk az óceán közepén, tehát a gazdáinknak garanciát, garantálnunk kell a biztonságot, hiszen szó szerint ki vannak téve magas kockázatoknak. Tehát szükségünk van EU támogatásra és állami támogatásra, annak érdekében, hogy meg tudjuk óvni, védeni gazdáinkat, hogy valóban folytatni tudják tevékenységüket a régióban, a kockázatok ellenére, amelynek ki vannak téve. Hadd zárjam azzal, ahogy kezdtem. Mindenkinek köszönöm szépen, aki támogatta ezt a jelentést. Sokkal ambíciózusabb jelentés lett. Köszönöm szépen. Michel Dantin Köszönöm én is szeretnék gratulálni, és köszönetet mondani a, munka, a jelentéstevőnek. A e, perifériás helyzetben lévő régiók nagyon messze vannak tőlünk, hát ezt tudjuk, messze a szemünktől és messze a szívünktől gyakran. Ezek a régiók manapság, ezek az első áldozatai bizonyos egyezményekkel, egyezményeknek, amelyeket aláírtunk olyan országokkal, amelyeknek fejlesz, fejlesztési segélyt nyújtunk, és meg is érdemlik a fejlesztést. Először is a banánt említeném, de persze vannak itt meg egyéb problémák is. Aztán a rum terméket is említeném, amely nagyon fontos termék számos távoli fekvéssel rendelkező területen. Azt gondolom, hogy a jelentés, amelyhez be fogok nyújtani néhány módosítójavaslatot, külön figyelmet érdemel részünkről. És amellett, hogy ellátogatunk az egyik ilyen területre néhány hét múlva, minden esetre nagyon érdekes lenne, nagyon jó lenne, hogyha a mezőgazdasági bizottság egy híringet tartana a távoli fekvéssel fekvésű régiók helyzetéről. Köszönöm szépen. Patronévest elfelejtettem, elnézést, tessék a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, én is szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek, aki nagyon részletes anyagot készített. A pozai programot elemzi. Ez a legkülső régiók részére. A jelentéstevő nagyon nyitott volt az egyeztetésre, és ezért szeretnék köszönetet mondani. A pozai program elengedhetetlen számunkra, elengedhetetlen a mezőgazdaság és a legkülső régiók számára. a szigetek gazdasága, geográfiája, foglalkoztatási lehetőségei eh, szempontjából. Tehát a pozainak nem csak a mezőgazdaságra van közvetlen hatása, hanem egy általános eszköz ez, amely a legkülső régiók eh, fejlődése szempontjából elengedhetetlen. Támogatok mindent, amit eh, Gabriel Mato elmondott, úgyhogy nem fogom megismételni ezeket a pontokat. Egyszerűen hatalmas kihívás előtt állunk, ezt szeretném hangsúlyozni. A, főleg a Mercosurral kötendő bilaterális egyezménnyel kapcsolatban. Hadd, szere, hadd hangsúlyozzam, hogy az Európai Bizottság által készített hatástanulmány, amely az Európai Unió és Mercosur közötti egyezmény nek a mezőgazdaságra való hatását elemzi. Hát ez is azt mutatja, hogy a legkülső régiók nagyon sebezhetők, a legkülső régiók és a legérzékenyebb ágazatok, például a hústermelés. Ezekre nagyon nagy hatása lesz ennek az egyezménynek. És a mezőgazdaságra gyakorolt negatív hatást a legkülső régiók esetében még komolyabbá teszi a, ezeknek a területeknek a fekvése. A legkülső régiók régióknak nincsenek ugyanolyan lehetőségeik a diversifikációra, mint más régióknak, nem tudnak olyan gyorsan reagálni az új struktúrákra, nem tudnak struktúrátalakítást elvégezni olyan gyorsan. Itt korlátozottak a lehetőségek. A szerkezet átalakítás nagyon lassan folyik ezekben a régiókban. Ezt nem szabad alábecsülnünk, nem szabad alábecsülnünk az, ezeknek a megkötendő egyezményeknek a legkülső régiókra gyakorló, gyakorló, gyakorolt hatását. Különös tekintettel említeném itt még egyszer a hús termelést. termelést. A pozáit az új kihívásokhoz kell hozzáigazítanunk, és Gabriel Mátó ezeket a veszélyeket azonosította, és nagyobb és rugalmasabb költségvetésre van szükség ezen kihívások miatt. Kérem, hogy mindenki legyen tudatában annak, hogy a szigetek micsoda igényekkel rendelkeznek ebben az összefüggésben. Köszönöm, Májer úr következik, és aztán Sergio. Köszönöm szépen, ez egy kiváló jelentés, gratulálok. A jelentéstevőnek nagyon fontos érdemi témákat vet fel. Jogászként azonban vannak, elmondanám, hogy vannak olyan marginálisnak tűnő témák, amelyek szintén nagyon folya, fontosak, a közvetlen kifizetések és a vidékfejlesztési támogatások. Itt meg kell vizsgálni, hogy a hogy a felhatalmazáson alapuló jogi aktus és a végrehajtási aktusok mennyiben valósulnak meg. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok nagyon fontosak a parlament számára, mert itt legalább a végrehajtás során még szerepet vállalhatunk, nem úgy, mint annak idején a komitológiai eljárásban. Ebben a jelentésben, illetve a módosító javaslatokban nagyon sok helyen utalnak a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra. Megállapítottam, hogy az Európai Bizottság javaslatait mindig követtük, legyen szó felhatalmazási vagy végrehajtási aktusokról. Azt javaslom, hogy ezt itt még egyszer érdemben vizsgáljuk meg. Nézzük meg tehát, hogyha az Európai Bizottság végrehajtási aktusokat javasol, amelyeket mi aztán nem tudunk módosítani, hogy ezeket így hagyjuk-e, meghagyjuk-e, vagy pedig kövessük-e ezt a javaslatot, vagy javasoljunk valami mást. Úgyhogy kérem, hogy még egyszer tartalmilag, érdemileg ezeket vizsgáljuk meg, ezeket a javaslatokat, mert eddig mindig mindent módosítás nélkül elfogadtunk. Köszönöm szépen Mayer úrnak. Ez azért fontos, mert továbbra is eh, átfogó eh, szempontból kell elemezni ezt a kérdést, és a Lisszaboni feladatainak is meg kell felelnünk. Sergio következik. Köszönöm szépen, elnök úr! Nem akarom itt a dolgokat ismételgetni, úgyhogy röviden Mátónak köszönöm a munkáját. Köszönöm a személyes elkötelezettségét. és a munkatársak és árnyék jelentéstevők elkötelezettségét is köszönöm. Amiről ma beszélünk, a pozei rendelet módosítása, az nagyon fontos a szigetek és a legkülső régiók számára, főleg a cukor, a paradicsom és a banán termesztés szempontjából nagyobb kohéziót, több munkahelyet és nagyobb növekedést érhetünk el ezáltal. Nem arról van szó, hogy különleges segítségnyújtásról beszélnénk a mezőgazdaság számára a problémás régióknak, hanem emellett más dolgokról is, például a növényvédelmi ellenőrzésekről, illetve Végeredményben a munkahelyek teremtéséről és megtartásáról. Amit ma el, ami itt ma elhangzott, ezt csak meg tudom erősíteni. A költségvetést 20%-kal növelni, ez így önmagában nem elegendő, ambiciózusabb tervet kell benyújtani. Hogyha nagyobb terveink vannak, akkor ahhoz több pénz is kell a programok rugalmassága, a társfinanszírozás nagyon fontos. A szocialista frakció is úgy gondolja, hogy felhívást kell intéznünk annak érdekében, hogy például a határ ellenőrzések hatékonyabbak legyenek. Köszönöm az árnyék jelentéstevőnek és Mátó úrnak a kiváló munkát. Köszönöm szépen, Kutyerez úr következik és aztán utána a bizottság képviselője. Pucsa úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném hangsúlyozni, hogy számomra és az Európai Bizottság számára a kap hitelessége ott dől el, ahol láthatjuk, hogy a kap a közös mezőgazdasági politika szükségleteit figyelembe veszi-e a leginkább sebezhető, leginkább kiszolgáltatott régiók szükségleteit. A legkülső régiók pontosan ilyen területek, és ezért az Európai Bizottság következetes és hatékony politikát akar megvalósítani annak érdekében, hogy a mezőgazdasági termelést fenntartsa ezekben az említett régiókban. Ami a módosító javaslatot illeti, Mátó úr módosításait illeti, gyorsan kitérnék a legfontosabb pontokra. Ami a 349-es cikket, mint jogi alapot illeti, az Európai Bizottság ezzel ellen nem fog fellépni, mert mondhatjuk ugye azt is, hogy ez az a jogalap, amely még a szerződés szintjén is kifejezésre juttatja a támogatást ezeknek a régióknak, illetve ezeknek a szükségleteit is kifejezésre juttatja, Úgyhogy ez a hivatkozás, mint jogalap teljesen indokolt. Ami az ultraperiférikus régiókra vonatkozó logót illeti, ezzel egyet tud érteni az Európai Bizottság, és csak hangsúlyozni szeretném azt, hogy az én igazgatóságom szintjén egy olyan programot indítottunk be, amely ezt a logót megismerteti, az emberekkel, és társfinanszírozunk egy több országra kiterjedő programot, ez kb. 11 millió eurót foglal magába, és azt hiszem, hogy ez megmutatja azt is, hogy milyen elkötelezettek vagyunk. Ami a mezőgazdasági biztosításokat illeti, ezzel kapcsolatban szerintem egy kicsit várnunk kell, meg kell várnunk, az általánosabb vitát, egy biztonsági háló létrehozását, a te, ebbe beletartozik a társfinanszírozás és egyéb témák is, és ez mind segíti azt, hogy a gazdák helyzetét biztonságosabbá tegyük, akár a legkülső régiókban itt felmerül egy finanszírozási probléma e, azzal kapcsolatban, hogy ezeket e, állami e, segélyen lehet-e finanszírozni. Hát ezt megvizsgáltuk, és megállapítottuk, hogy kizárólagosan állami segítségnyújtásból, segélyből finanszírozni ezeket a biztosításokat jogi problémát okozna. A számos hozzászólás a kereskedelmi egyezményekre koncentrált, és ezeknek a hatására a mezőgazdaság, hat, mezőgazdaságra gyakorolt hatására. Nyilván a kereskedelmi egyezmények tehát senki se szeretné, hogy ezeknek a mezőgazdaság kereskedelmi egyezményeknek súlyos hatása legyen a legkülső régiók mezőgazdaságára. Ami azonban az automatikus kompenzációt illeti, hát az mielőtt ezt megkapnák ezek a régiók, még nagyon sok mindent meg kell vizsgálni. Az Európai Bizottság nem támogatja az automatikus kompenzációt, mert mint ahogy láttuk a banán egyezményekkel kapcsolatban, nagyon nehéz közvetlen okokozati viszonyt megállapítani, főleg a gazdasági és pénzügyi válság idején. Úgyhogy nagyon nehéz bevezetni egy ilyen típusú eszközt. Ami azonban a potenciális, tehát a nemzetközi kereskedelmi egyezmények potenciális hatásának vizsgálatát illeti, azt hiszem, hogy ez egy olyan dolog, amelyet az Európai Bizottság mindenképpen szem előtt tarthat és támogathat. Mató úr említette a hagyományos mennyiségeket, és ezeknek az aktualizálását. Ezzel kapcsolatban az Európai Bizottság eh, szintén egy kicsit eh, hát eh, ellenkezett, mert azt gondoltuk, hogy ezzel a spekuláció szelencéjét nyithatjuk meg. Már több mint húsz év eltelt azóta, hogy ezeket a kvótákat meghatároztuk, hogyha most ezeket aktualizálni akarjuk, hát végül is ebben megegyezhetünk. Amit azonban az Európai Bizottság nem akar, az az, hogy évente vagy, vagy szabályos időközönként aktualizációra kerüljön sor, mert ez spekulációhoz vezethet. Azonban a 20 év az hosszú idő, úgyhogy egyetértek azzal, hogy ez lehet a megfelelő időpont arra, hogy a kvótákat mm, hozzáigazítsuk a jelenlegi helyzethez aztán, ami a gazdák helyzetét illeti. illetve az előleg fizetéseket illeti, itt általánosságban a kap reformot kell megvizsgálni. Semmi ok nincs arra, hogy ha általában a kapon belül meg tudunk állapotni az előleg fizetésről, akkor ezt ne tennénk a legkülső régiók, vagy ne juttatnánk el a legkülső régiókhoz is. Ami a költségvetést illeti, itt különböző alapok merülnek fel, és érvényesek a legkülső régiókra, de arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy hogyha további pénzeszközöket követelnek a legkülső régiók részére, akkor ezt a meglévő kapon belül kell finanszírozni, és ez azt jelenti, hogy más gazdáktól, más ágazatoktól veszünk el pénzt, hiszen egyetlen mezőgazdasági költségvetésünk van. Vagy pedig a mezőgazdasági költségvetésen kívülről Eh, akarják finanszírozni a legkülső régiók további eh, támogatását, ez azonban költségvetési kérdés. Eh, Gászi asszony kérdezte, hogy megkaptam-e a tanulmányt. Igen, megkaptam ezt, elemezték számomra, és nagyon konstruktív tanulmány ez, el kell, hogy mondjam. Ez megmutatja, hogy melyek a költségei az rendelet módosításának. Tudjuk, hogy a költségek a költségek magasabbak a legkülső régiók részére. Azt is megmutatja, hogy milyen bevételekkel jár ez, és milyen paraméterek valósulnak meg. Láttam, hogy aktuális, tehát jelenleg Nagyon nehéz helyzetben vagyunk. Mert a legkülső régiókban lévő gazdák csak nagyon kicsi jövedelemmel rendelkeznek. Ez a tanulmány, ez például nem szabad, hogy csak a banára, ez nem csak a banára koncentrál, hanem figyelembe veszi, ha mezőgazdasági, legkülső régiók mezőgazdasági termelésének az adottságait. És ez a tanulmány alapját jelentheti politikai szinten a vitának, amikor is don- arról kell döntenünk, hogy mennyi pénzt szánunk a közös célok előrés, elérésére, vagyis hogy fenntartsuk és biztosítsuk a termelést ezekben a régiókban. Ezt a második lépést azonban nem tudom megítélni, mert ezt nem nekem kell eldöntenem. Álves úr említette a 20%-os növekedést a specifikus élelmiszerszállítási rezsimmel kapcsolatban. Nos, itt még mindig van egy kis különbség közöttünk a költségvetési semlegesség szempontjából. A tagállamoknak nagyobb rugalmasságot akarunk biztosítani, de a javaslat az Európai Bizottság javaslata költségvetési semlegességet javasol, önök azonban azt szeretnék, hogyha ez ezt az összeget hozzáadnánk az általános költségvetéshez, de ez megint csak költségvetési kérdés, amelyben én nem nyilatkozhatok. Végül pedig Meyer úr ön a arra helyezte hangsúlyt, hogy elemezni kell esetről esetre az egyes intézkedéseket, legyen szó felhatalmazáson alapuló jogi aktusról, vagy végrehajtási aktusról. Nos, ez igen, ebben igaza van, ezt meg kell tenni, ezt az elemzést, ami az Európai Bizottságot illeti. El kell mondanom, hogy a pozei rendeletben az Európai Bizottság általános megközelítését ö, ö, alkalmaztuk, amely a közvetlen kifizetésekkel vagy más kereskedelmi egyezményekkel kapcsolatos rendeletekben és érvényes. Nos, ugyanezt a megközelítést alkalmaztuk a pozájra is. Az Európai Bizottság megközelítése ennek célja az, hogy a lehető legnagyobb mértékben együtt működjünk a parlamenttel, hogy lehetővé tegyük a parlament számára a beleszólást, de igaza van abban, hogy esetről esetre meg kell vizsgálni az Európai Bizottság javaslatait. Köszönjük szépen Basi igazgató úrnak a bizottság részéről. Most pedig az előadó Adrover úr kapja vissza a szót. Köszönöm, elnök úr! Köszönöm a kollégáknak, a bizottság képviselőjének a megjegyzéseket. Nagy jelentőségű, ugyanakkor realisztikus ez a jelentés, és levezethetők lesznek belőle majd intézkedések. Szükség volt rá, és jó volt, hogy most a módosítókkal és a megszólalásokkal önök hozzájárulnak egy jobb jogalkotáshoz. Köszönöm szépen a bizottságnak is az érdemi hozzászólást, és azt is, hogy alapvetően ugyanabba az irányba haladunk, és meggyőződésem, hogy még a vitás kérdéseket is sikerül majd lerendezni. A bizottság és az illetékes igazgató tudatában vannak annak, hogy ezek az ultraperiférikus régiók Európa számára lehetőséget jelentenek. Fontos, hogy foglalkozzunk velük. Amíg néhány finanszírozási kérdést, amit nem sikerült megbeszélnünk, azokat pedig szerintem majd meg tudjuk vitatni egymással. Köszönöm szépen, Gabriel. Július elején és szeptemberben fogunk újra ezzel a témával foglalkozni. Most rátérünk az ötödik napi rendi pontra, az egyéni mezőgazdasági intézkedések a kisebb égei tengeri szigetek javára. Papasztámkosz úr a téma előadója. Az igéi tengeri szigetek nagy szakértője, Van egy ide vonatkozó rendelet, amelyeket most egyedi mezőgazdaság intézkedésekkel szeretnénk kiegészíteni, és újra fogalmazni, javítani a jogszabályt. Összefügg az előző témával is, hiszen az égai tengeri szigetek és periférikus régiónak minősülnek, nagyon sok ilyen sziget van. Megadom először a szót az úrnak, hogy vezesse be a témát, és utána pedig eszmeserét nyitunk róla. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim! Benne vannak a nyilatkozatban a fontosabb gondolatok. A bizottság ö, előzetes jogalkotási tervezetét előző ülésünkön már megvitattuk úgyhogy rövid lehetek most a bevezetőmmel. az egyedi mezőgazdasági intézkedések tekintetében. Két fő gondolatra érdemes itt felhívni a figyelmet. Ma ugye egy jogalkotási javaslatról beszélünk, ami nem felülvizsgálat révén jön létre, hanem újra ö, benyújtás alapján. Mi a különbség? 2011-ben a bizottság azt tervezte, hogy egy átfogó értékelő jelentést ír erről a rendszerről, és valóban eljött az idő arra, hogy új javaslatokat fogalmazzunk meg a reformok érdekében. A jogalkotási javaslat tervezetnek van pénzügyi függeléke is, és két költségvetési sort érint ez a függelék. Az egyik közvetlenül az agri kiadások közé tartozik a garancia oldalhoz. Ennyit kívántam tulajdonképpen csak elmondani. Ez adja a vita keretét. 30%-os növekedést szeretnénk elérni. az égétengeri szigetek finanszírozása szempontjából, és konkrét egyedi intézkedések segítségével kívánjuk ezeket elkölteni. Éppen azért, hogy kevesebb pénz maradjon meg, illetve a megmaradó pénzek át vihetők legyenek a következő évekre. Mik ezek az egyedi intézkedések? Nem csak nyersanyag bevitelről van szó, hanem elsődleges, illetve feldolgozott termékek bevételéről is az EU-ból az igéi tengeri szigetekre. Ezeknek a menedzselése a helyi önkormányzatok feladata, és a végrehajtás is, ha a tervek elkészültek. A problémát pedig a jövő szempontjából is látnunk kell, a következő értékelés szempontjából is. Ki kell küszöbölnünk azokat a problémákat, amelyek újra meg újra felmerülnek, felmerültek intézményközi együttműködésre lesz szükség ehhez. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen Papas Campos úrnak. Most Boston alelnök asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Anyanyelvemen szeretnék szólni. Vegyék föl a Vegyék fel a fejhallgatókat, szárnyelven. Jó a jelentés. És örülök annak, hogy Papasztamkosz úr a hagyományos mezőgazdaságról is szól benne, mert mindegy, hogy milyen területekről beszélünk, mennyire periferikusak azok, egyszerűen vannak hátrányos területek, és ezeknek közös problémáik vannak az egész EU-ban. a körülmények miatt nem lehet nagy üzemeket ilyen helyeken létrehozni. Erről van itt szó, ez a fő probléma. Tehát meg kell barátkozni azzal a gondolattal, hogy az európai mezőgazdasági modell itt másképp valósul meg, meg kell azt őrizni, csak éppen specifikálni kell azt. Egy mezőgazdasági termelő egység, mindegy, hogy az egy szigeten, vagy messze éjszakon az erdők között van, vagy az alpesek, alpesi vidéken működik, mindegy, ezeknek a területeknek meg kell maradniuk, hiszen kultúra hordozó szerepük van, és nagyon fontos a szerepük a régió környezetének egyensúlya szempontjából, az ellátás biztonsága szempontjából. Nyilván a modern üzemekben nagyon sok az automatizáció, költséghatékonyak, de nem mondhatunk le azokról az alapvető hagyományos készségekről, tudás sírákról, amelyeket ezek a hagyományos gazdálkodással működő üzemek képviselnek. Tehát a hátányos helyzetű régiókat meg kell őrizni, menteni. És ezen belül ugye az ultraperiférikus régiók sajátos problémája a közlekedés, a szállítás. Márpedig a szállítás kulcsfontosságú, ezen régiók egyáltalán fennmaradása szempontjából. Mindegy, hogy milyen tájról van szó, milyen módszerű, milyen hagyományos iparágakról, vagy mezőgazdasági termelési ágakról, Észak-Skandináviában más, és mégis ugyanaz a problémánk, mint mondjuk az égei tengeri szigeteken. Például a közlekedés ugyanolyan nagy gondot okoz. Köszönjük szépen, Paulson asszony. Most Danielis úrnak, aztán pedig a kollégának adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Teljesen egyetértek az alelnök asszony szavaival. Óriási kihívás az Európai Unió számára, a hátrányos térségek megőrzése, és ezen belül itt konkrétan az igei tengeri szigetek megmentése. Nagy kihívás ez, és közvetlenül összefügg valóban az előző témánkkal, ahogy elnök úr is mondta. És nem közhely, sajnos, az, hogy ezeket a területeket is, és az itt élő embereket is segíteni kell, meg kell menteni, már pedig az ő életkörülményeik radikálisan különböznek a kontinensen élőkétől. Ez nem nyilvánvaló, csak akkor érzi az ember a különbségeket, ha ott él, hogy mennyire súlyos a demográfiai helyzet, hogy nincsenek alternatív túlélési modellek, tehát bizonyos helyeken csak bizonyos dolgokat lehet művelni, tevékenységeket végezni, nincs választás. És ha nehéz megművelni a talajt, vagy nincs víz, vagy túl sok a víz, akkor ezek óriási egzisztenciát fenyegető problémák, költségeket okoznak, és emellett az égei tengeri szigeteken külön probléma a bevándorlás. Tehát ezeket a területeket és az idegeni szigeteket külön fejezetként, fejezetben kell kezelni, mert nagyon sajátosak, egyediek a problémáik. Például a fajgazdagság csökkenése, a génbankok létrehozása, bizonyos speciális klíma ö, körülmények között élő növények csak itt élnek, például a szárasságot tűrő növények. Ezeket a fajtákat meg kell menteni. Papasztamkosz úrnak igaza van, támogatom őt abban, hogy nem átírjuk most a rendeletet, hanem újra írjuk azt. A Lisszaboni szerződés jegyében. És itt volt az ideje már annak, hogy beszéljünk arról, hogy a rendeletben lefektetett támogatási keretek összegét megnöveljük a számvevőszék jelentése hatalmaz föl minket erre. Nem értek azonban valamit, hiányzik nekem egy logikai kapcsolat itt, ugyanis a kis szigeteken megtermelt termékek kontinensre szállítást nem lehet támogattatni. Nem értem miért. Pedig tudjuk, hogy ezek különleges minőségű termékek, és gyakran hiányzanak a szállító eszközök, és nem értem ezt a tilalmat, hogy miért nem lehet a szállítást támogatni. Köszönöm szépen. Később majd még ismét mondanék valamit. Köszönjük szépen. Danelis úrnak most pedig Lavia urat halljuk. Köszönöm szépen. Köszönöm Papasztámkosz úrnak kiváló munkáját. mert új megvilágításba helyezít számos kérdést, például az EU támogatások jogosultságát. Azok a javaslatok, amelyeket megfogalmaz, teljesen támogathatóak számomra. Ugyanakkor két dolgot engedjenek meg, hogy kiemeljek. És két új kérdést vesek föl. Papasztamkosz úr egyfelől jogosan azt mondja, hogy a költségvetési szabályokat módosítani kell, át kell dolgozni, a költségvetési hatóságot ehhez nyilván be kell vonni, vagyis minket és tanácsot. De a költségvetési bizottságban erről még nem tudnak, tehát meg kéne teremteni a kapcsolatot. A második kérdésem pedig a bizottsághoz szól, és ahhoz kapcsolódik, amelyet az előző bizottsági ülésenken már elmondtam. Az, ahhoz ugyanis, hogy Szicíliában és a Szicília környéki szigeteken ugyanezek a problémák vannak meg. A súlyos elszigeteltség esete forog fönn, és nagyon jelentős, erős a bevándorlási nyomás, a mezőgazdaság ugyanolyan körülmények között dolgozik, mint az égei tengeri szigeteken. Tehát azokon a szigeteken, amelyek ugye nem égei tengeriek, de ö, ugyanúgy messze vannak a kontinenstől, mint azok, azoknak a szempontjait is figyelembe kéne venni. Nálunk is sokkal drágábbak az áruk a behozatal miatt. Ezért meg szeretném kérdezni a bizottságot, hogy egyszer már elmondta nekünk egy agribizottsági ülésen, hogy a bizottság azon a véleményen van, mármint az Európai Bizottság, hogy lehetséges lenne ezen szigetek kiemelt speciális támogatása is, de hol tart ez az ügy? Nem tudom, hogy az érintett tagállam benyújtotta már ezt az igényét, és ha igen, akkor ezzel mit kezdtek? Mert ugye ez egy új szabályozást igényel, kibővíthető lesz a jelenlegi szabályozás a Szicília környéki szigetekre? Vagy valami új javaslattal él majd a bizottság? Köszönöm szépen. Ha nincs további hozzászólás, akkor Patasztámkosz kollégának adom vissza a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Rövidebbre tudom fogni mondandómat, mindaz, amit elmondtam a pozei programmal kapcsolatban e, erre a jelentésre is érvényes papasztam úrnak igaza van, itt egy átíratról van szó, és egy ilyen esetben nem szabad túl sokat várni. Arról is szó van, hogy el akarjuk készíteni a jelentést, amelyet az év végére terveztünk, és Papasztamkosz úr már említette, hogy akkor valóban lesz lehetőségünk arra, hogy részletesen szóljunk az egyes pontokról. Ami a 30%-os növelést illeti, mint már említettem, alapvetően egyetértünk, de nagyon fontos a költségvetési semlegesség. Papasztamkosz úr, ami az ön önelképzelését illeti, hogy használjuk, vagy ha úgy tetszik, a fel nem használt összegeket az N évből átcsoportosítsuk az N plusz egy évbe, itt egy költségvetési problémát látok, mert Ugye éves költségvetési időszakokban gondolkozunk. Szerintem ez problémákhoz vezetne. Nem tudom, hogy össze lehet-e hozni a költségvetési szabályokkal ezt az elképzelést, amely jelenleg érvényes. Ezek ugye nagyon szigorú szabályok. Paulson asszony, azt hiszem, hogy támogatom az ön által elhangz- kimondott minden szót. Valóban ezek a szigetek, az összes perem területnek fel kell mérni azt, hogy nem csak a termelésre, az agrártermékekre lett leszűkítve. Én teljes mértékben támogatom, amit ön mondott. Nem csak arról van szó, hogy fenntartsuk a termelést egy adott szigeten, hanem fenn kell tartani egy kultúrát, amely nagyon is értékes. Nagyon fontos az Európai Unió imázsa szempontjából hiszen példaértékű imázsról van szó. Nos, hát ami mi is forog kockán. Hát ezt kell elmondani, hogy mi forog kockán, hogyha nem találjuk meg az a politikát, amely segítségével hosszú távon túlélhetnek ezek a régiók. Röviden említette a közlekedést. Igen, a közlekedés természetesen, ha megnézzük ezen régiók földrajzi helyzetét, ez nyilván problémát okoz. Két dolgot kell itt elmondani. A közlekedés a kontinensről a szigetekre, ez le van szabályozva. Ott speciális alapok állnak rendelkezésre, a regens fejlesztés, de ami a közlekedést illeti, a helyi közlekedés, a szigeten való közlekedést, ott nem az az alap játszik szerepet, hanem nagyon fontos a helyi termelés támogatása. Talán ezt egy speciális cikkelyel kellene ellátni, hogy le legyen fedve a közlekedés a szigeten belül. Danielis úr, ön is nagyon helyesen mondta el azt, hogy mire van szükségünk annak érdekében, hogy elérjük a célt. De 2006-ban már nagy lépést tettünk valóban tudom, vagy figyelembe vettük a régiók, a termékek specialitását, hiszen létrehoztuk ezeket a bizonyos címkéket, vagy ezeket a borítékokat. A szemvevőszék megerősítette ezt, hogy ez jól működik, de ez nem azt jelenti, hogy messzebbre kellene menni, olyan eszköz, tehát nem azt jelenti, hogy nem kellene messzebbre menni, hanem valóban speciálisabb, a helyi problémákat figyelembe vevő eszközöket kell keresni. Azt hiszem, hogy ez a jelentésünk, hogy év végén készítjük el a jelentésünket a bizottság részéről, a reform keretében ez. A Lavia úr. Igen, nagyon jól emlékszem, hogy megkértük Olaszország, hogy Olaszország alatt megkértük arra, hogy tegye meg ezt a lépést. Az én íróasztalomon még nem láttam ezt a kérelmet Olaszország részéről. Nem tudom ma elmondani, hogy egy különleges rendszer a legmegfelelőbb eszköze, vagy pedig, hogy össze tudunk-e párosítani, össze tudjuk párosítani ezt a másik rendszerrel, meg kell vizsgálni. Meg kell vizsgálni a szükségeteket, az igényeket. Azt mondanám, de valóban spontán reakciónak minősül, amit most mondok. Ha az a probléma, amely felmerül az önáltal, mint egy szigeteken, Szicília körül, ezek nagyon közel állnak ahhoz, amivel szembenézünk az égei tenger kiszigeteivel kapcsolatban, hát miért ne terjeszthetnénk ki a földrajzi hatályt? De ezt meg kell előzik méreható tanulmányok. Természetesen meg fogjuk vizsgálni majd ezt a kérdést, hogyha problémák vannak, vagy kiegészítő kérdések, akkor konzultálunk majd az olasz hatóságokkal, de végül is elő fogunk állni egy javaslattal, amely segítségével a meglévő rendszert kiterjesztenénk, vagy egy olyan javaslattal állunk elő, amely független ettől az előző rendszertől, és valóban Sziciliára van kihegyezve. Ami a dolgok természet, vagy a problémák természetet illeti, hát a szigetek számára is a túlélés kell garantálni. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen, Bocsel igazgató úr, Papasztamkosz úr, hogy zárja le. Köszönöm szépen, nagyon röviden, először is eh, Pószon asszonynak köszönöm a megjegyzéseit. Azt hiszem, hogy ezek nagyon is kreatív eh, megjegyzések voltak, és valóban nagyon helyes elemzés az, amit bemutatott, ami az agrárhelyzetet illeti a sziget régióban. Köszönöm eh, Lavia és Danelis kollégáknak kiváló hozzászólásaikat. Köszönöm, és köszönöm a bizottság képviselőnek is hozzászólását. Szeretnék arra kitérni, amit Paulson asszony említett. Mezőgazdasági tevékenység. Hát ahogy ma megnézzük modern szemmel a szigeteken, következőképpen az egész az égétenger szigetein ez a tevékenység szorosan összefügg a fenntartható gazdasági, szociális, ökológiai fejlődéssel. Amit Ponson asszony említett, szeretem ezt összekapcsolni azzal a helyi gazdagsággal, kultúrával, amely jellemzi ezeket a szigeteket, a helyi hagyományokat jellemzi ami az égei tenger szigeteit illeti, tisztelt kollégák, hölgyeim és uraim, valóban ezek a szigetek szét vannak szóródva, egy félszigethez kapcsolódnak, de szét vannak szórva, nagyon nehéz, a közlekedési költségek magasak, nagyon nehéz a kommunikációt garantálni, a közlekedési hálózatok nem kielégítőek, vannak strukturális hiányosságok egy kettős sziget helyzetben találjuk magunkat, hiszen a legkisebb szigetek ellátása más szigeteken keresztül történik, amelyek központibb helyen vannak. A közlekedés volumenesen feltétlenül kielégítő. Ezért nagyon nehéz. Vannak más problémák is. Ellátási nehézségek, víz, áram, főtés vannak bizonyos fizol, tehát földrajzi, klimatológiai problémák, például vagy árvíz, vagy szár, vagy éppen a asszály. Tehát nagyon speciális jellemzőik vannak ezeknek a szigeteknek. Ezeket mind figyelembe kell venni. Zárásképpen el kell mondjam, ki kell emelnünk azt, hogy az égei tenger szigetei az EU külső határain találhatók. Ez persze nagyon nehéz a kés szigeteken. Tehát a, a mezőgazdaság számára problémákat okozó hatások mellett az illegális bevándorlás további nyomást gyakorol a szigetekre. Köszönöm a kollégáknak, nyilván módosításokat is be fognak terjeszteni, és köszönöm szépen a bizottságnak is. Jorgosz, köszönöm. Szeretném elmondani, hogy a módosítók leadási határideje mint a legutóbbi jelentésnél, július 11 és szeptember 19-én szavazunk. Hatos pontja a napirendnek, szavaznunk kell. Mindenki vegye elő a szavazókártyáját. Hatékony nyersanyag stratégia. Tatjana Octavia Szárbó asszony, aki nincs itt, de Enso kolléga helyettesíti. A javaslatban ugye a hatékony nyersanyag felhasználásáról van szó, fontos tehát a nyersanyagpiacok kérdése, nagyon fontos az ellátás biztonságát is garantálni. A jelentés készítője, Szárbó asszony nagyon fontos dolgokat temelt ki, olyan pontokat erősített meg, amelyet már megfogalmaztunk más jelentésekben, például abban a jelentésben, amely arról szól, hogy a mezőgazdaságot el kell ismerni ellátás biztonsági szempontból stratégiai fontosságú ágazatnak. Több módosító készült, kompromisszumos indítványok is készültek, éppen ezért ma ezen kompromisszumos indítványokról fogunk szavazni és természetesen azt szeretnénk, hogyha az illetékes bizottság, az ITRE, a bizottság figyelembe venné véleményünket. Ha készen állnak, és megvannak a szavazókártyáik, nincsen szavazólistánk. We start with the amendment We start with one, amendment one, one two, two, compromise one, two, and if adopted ten, if, if adopted, and etc. Oh, etc. Okay. Pronti? Vedi, Nico, non... Készen állnak? A Montecitorio. Okay. Siamo pronti? Mindenki készen van? A szavazó lista megvan mindenkinek? Jó, akkor kezdjük el. Az egyes módosító, kérdez asszonyi, a szavazás megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Akkor kettes módosítás. A szavazást megnyitom, lezárom, elfogadva. Egyes kompromisszum. Az egyes kompromisszumra megnyitottam a szavazást, mindenki látta a szavazatát, a szavazást lezárom. Elfogadva. Akkor Schmidt kolléga, tessék. Attól tartok, hogy itt van a szavazókártyám, de nem működik. A technológia kiszúr velem, de kapok majd egy kártyát. Jó, semmi baj, figyelembe veszük majd a szavazatait. Jó, akkor a tízes Lion. A tízes Lion, megnyitom a szavazást. Szavazás lezárom. Szavazás lezárom. Elfogadva. Tizenegyes, a szavazás megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 12-esről a szavazás megnyitom, lezárom, elfogadva. Kettes kompromisszum. A szavazást megnyitottam. Lezárom. Elfogadva. Most pedig térjünk rá a 18-as módosítóra. A szavazást megnyitom. Lezárom. Elutasítva. Szavazzunk a huszasról a szavazás megnyitom. A huszasról van szó tehát. Mindenki leadta a szavazatát? Elutasítva. A huszas. 21-es. A szavazás megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 22-es. A szavazás megnyitom. Mindenki leadta a szavazatát? Lezárom a szavazást. Elfogadva, szerintem. Most pedig a hármas kompromisszumról. A szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 23-asról a szavazást megnyitom. Mindenki leadta a szavazatát? Lezárom 23-ast. elutasítva. Szavazzunk a 29-esről, a szavazás megnyitom. 29-esről lezárom, elfogadva. 30-as, a 30-asról szavazunk, lezárva, elfogadva. Szavazzunk a 31-esről, szavazást megnyitottam, lezártam. 31-es is elfogadtuk, most pedig 4-es kompromisszum. A szavazást megnyitottam, lezárom. 4-es kompromisszum, elfogadva. Most pedig szavazzunk az ötös kompromisszumról, a szavazást megnyitom, lezárom. Elfogadva. Szavazzunk a 40-esről. 40-es. A szavazást lezárom, elutasítva. Negyvenegyesről a szavazást megnyitom. Mindenki leadta a szavazatát? Lezárom a szavazást. Elfogadom. Most pedig 43-as, a szavazás megnyitom. 43-as van, mindenki lát a szavazatát? Lezárom. Elfogadtuk. 44-es, a szavazás zajlik, lezárom, elfogadva. 46-os, Nyigle asszonyé, a szavazás lezárom. Elfogadva. Izgalmas volt, Elizabeth, egy pillanatra kicsit. Aztán még a záró szavazás. A záró szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadva. Gratulálunk Szárbó asszonynak, és Insó kolléga nyilván ezt közölni fogja majd Szárbó kollégával. Most a mai ülés legfontosabb napi rendi pontja következik, mindenki készen áll. James itt van a teremben? Mindenki készen van? Jó. Következik a hetes napirendi pont a 1234 per 2007 per EK tanácsi rendeletnek a teljes és tejtermék ágazati és kapcsolatok tekintetében történő módosítása. Jelentéstevő James Nicholson. A jelentés elfogadásáról van szó. Szavazni fogunk. Tehát a teljes tejtermék ágazati és kapcsolatokról van szó, nagyon fontos téma, együtt döntés alá tartozik, ez legislatív dosszié. Több mint 300 módosító javaslatot nyújtottak be, de kiváló munkát végzett a jelentéstevőnk, és köszönhetően minden árnyék jelentéstevőnek és a politikai frakcióknak végül is sikerült nyolc kompromisszumos javaslatra szorítani ezt le, illetve 12 módosító javaslatra a preambulum bekezdések esetében. Nagyon fontos, hogy ez a jelenlegi szavazás világos, egyértelmű legyen, és leginkább kifejezésre jutassa a bizottságunk véleményét. Kérdezem james hogy szeretne hozzászólni, bevezetni a szavazást. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a kedves szavait. Remélem, hogy a szavazás végén is ugyanilyen helyzetben leszek, mint most. Ahogy teljesen jogosan mondta, én is hadd ismételjem meg, hogy nagyon nagy feladat vált előttünk, és néhány mod, kompromisszumos módosítójavaslatra tudtuk leszorítani ezt a rengeteg módosítójavaslatot. Nagyon fontosnak tartom, hogy a szakbizottság következetes álláspontot képviseljen. Szeretnék köszönetet mondani az árnyék jelentéstevőknek. Nagyon keményen dolgoztak, és hát volt néhány kemény csata a kompromisszumok kialakítása során még az egyik alkalommal a jelent, az elnök urat is be kellett vonnunk az egyeztetésünkbe, hogy előre tudjunk lépni. Szeretnék köszönetet mondani a szakbizottság munkatársainak, akik szintén kiváló munkát végeztek a frakciós munkatársaknak, akik órákat dolgoztak ezeken a módosítójavaslatokon, a a tanácsadókkal egyeztettek. Köszönöm szépen mindenkinek, a saját munkatársainknak és mindenkinek, aki részt vett. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó átfogó csomag, és a kompromisszumos javaslatok kiválóan összefoglalják. Köszönöm szépen, James. Akkor most, ha mindenki kész, akkor kezdjük. Kicsit tovább fog tartani ez a szavazást. Kezdjük. Megnyitom a szavazást a 126-os módosító javaslatról. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Következik a 8-as kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadtuk a nyolcas kompromisszumot. Következik a hetes kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik az egyes kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik a 171-es módosítás, harmadik oldal, utolsó módosítása, 171, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 173-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Kettes kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadtuk. Következik a következő oldal 205-ös módosítás. Megnyitom a szavazást, 205-ös. Lezárom a szavazást, elutasítva. Következik a 210-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A következő oldal 228. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Hármas kompromisszum. Hármas kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik a 21-es jelentéstevő módosítása. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 22-es módosítás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Négyes kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Kétszázharmincnyolcas, megkinész. Megnyitom a szavazást. Szerintem elutasítottuk, következik az ötös kompromisszum. Kicsit lassabban szólnak az elnöknek, jó, akkor kicsit lassabban szavazunk, megnyitom a szavazást, ötös. Mindenki szavazott? Elfogadtuk. Hatos kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. Következik a 30-as, a tizedik oldalon. Megnyitom a szavazást, a jelentéstevő módosításáról van szó, mindenki szavazott. Módosításról lezárom a szavazást, 30-asról van szó, elfogadtuk. Következik a 31-es módosítás, megnyitom a szavazást. Leszárom a szavazást. Elfogadtuk. 39-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. B kompromisszum. Illetve B-ről szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Mindenki szavazott, jó, elfogadtuk. Adesso do la parola eh, all'onorevole Silvestris per un emendamento orale. Most pedig megadom a szót Szilvesztris úrnak, és szobeli módosító javaslatról van szó a C előtt. Igen, kiosztottuk ezt a módosító javaslatot. A helyzet a következő. A rendelkezéseket nem kellene kiterjeszteni, de azt szeretnénk, hogyha figyelembe vennék, hogy nem csak a tejágazatban vannak nehézségek, hanem az olívaolaj ágazatban és az asztali olíva olajbogyó ágazatban is. Úgyhogy nagy nehézségek merülnek itt fel az, az árakkal kapcsolatban. Olyan árak vannak, amelyek a termelési költségeket sem fedik le bizonyos területeken, és ez hatalmas nehézségeket okoz, és szociális feszültséget. Ezért azt szeretnénk, hogyha az Európai Bizottság eh, legislatív javaslatokat nyújtana be a három éves eh, eh, kereten belül, a 1234-es rendeleten belül. Nos, tehát a tejákazati javaslatokat nem kellene kiterjeszteni, de azt kérjük, hogy az Európai Bizottság a jövőben egy kezdeményezést indítson és a frakcióm jelentéstevőjét arra szeretném kérni, hogy ezt a javaslatot vegye figyelembe és fogadja el. Köszönöm szépen, Szilvesztris úr. Már többször is nyilatkoztunk ezzel kapcsolatban, a bizottsággal szemben e, említettük, hogy ez egy preambulum bekezdés, egy olyan preambulum bekezdésről van szó, amely azt erősíti meg, amelyet már korábban kértünk az Európai Bizottságtól, hogy a bizottság gyorsan kell, ö, reagálni tudjon. Tarabella úr. Azért szerettem volna hozzászólni, hogyha, mert, hogy, hogy elmondjam, hogyha Szilvesztris úr módosítását osztom, osztom is a tartalmát, de nem értek egyet azzal, hogy amilyen formában ez benyújtotta. Egy módosító javaslatot egy órával a szavazás előtt nyújtottak be, ez egy alapvető módosítás, már sokkal korábban be kellett volna nyújtatni, nyújtani, úgyhogy nem értek egyet a módosítás benyújtásának a módjával. Természetesen eh, ez az ágazat ugyanolyan érzékeny, mint a eh, tojás, az állattartás, stb. Nos, nem, akarom, nem akarok itt keresztbe tenni bárkinek, de hogyha ez jóvá hagyják ennek a módosító javaslatnak a benyújtását, én e, ellene fogok szavazni, mert ugyanúgy föl lehet sorolni más ágazatokat is, húságazatot és egyéb ágazatokat is. Én szerintem ez nem elfogadható, hogy egy órával a szavazás előtt nyújtatják, nyújtják be. E, ezt a módosító javaslatot három hónapja beszélünk erről a témáról. Én nem a frakcióm nevében beszélek, saját nevemben mondom, e, amit mondok, ez a véleményem. Köszönöm szépen, Márk, mondja az elnök. Akkor nyilván hát nem ez volt a klasszikus eljárás. Hallgassuk meg a jelentéstevő véleményét. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm Szilvesztri szúrnak, hogy egy kicsit izgalmasabbá tette ezt a délutánt ebből a szempontból. Pozitívan állok én hozzá ehhez, és köszönetet mondok neki, hogy ilyen módon nyújtotta be a módosító javaslatát. El kell mondanom azt is, hogy szívesen szavazok külön erről a témáról, de azért ezt hozzá kell tenni azt, hogy a parlamenti szolgálatokat meg kell kérdeznének a módosításnak az elfogadhatóságáról. Teljes mértékben eh, egyetértek ezekkel, az, ami az olívaolajat illeti, teljes mértékben támogatom, én vagyok az első, aki zöld utat ad ennek a módosításnak, de ami a többi témát illeti, ami a, módosi, ami a jelentés megvitatása során felmerült, hát ne felejtsük el, hogy ez egy legislatív javaslat. Szerintem erről, az, erről a mód, mód, szobeli módosításról külön szavazhatunk, de a szolgálatokat kérdezzük meg, hogy e, utólag e, értékeljék, hogy ez e, elfogadható vagy nem. Én személy szerint itt most ellene szavaznék, de Szilveszis úr e, nak nem akarok semmi rosszat, úgyhogy ezért mégis azoknak, akiket ő képvisel, úgyhogy akár részenkénti szavazást is kérhetünk. Jó, rendben. Hogyha nincsen semmiféle hivatalos ellenvetés, akkor szavazhatunk, akkor szavazunk erről a módosító javaslatról, tehát a szóbeli módosító javaslatról beszélünk, Szilvesztris úr javaslata, lezárom a szavazást. Még egyszer megnyitom a szavazást a szóbeli módosításra. Lezárom a szavazást. Siamo alla parità? No. No, 19. Eh, bene. Onorevole Silvestris, complimenti. 19-en szavaztak mellette, gratulálom Szilvesztris úrnak. Akkor tovább megyünk. Nem, nem, nem, röviden. Mindenki előtt meg akartam ígérni Tarabella úrnak, és ígérem, hogy soha többet nem csinálok ilyet. Köszönöm szépen. Szilvesztris úr, akkor következik a C kompromisszum. Nem. Nem, nem, nem, mondja az elnök. Még van egy módosító javaslat, amire nem szavaztunk, a 43-as. Álves kollega, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 43-asról szavazunk. Most a C kompromisszum következik. Szavazunk a C-ről. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a C kompromisszumot. Jöhet a D kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. E kompromisszum. Mm Mit mond a titkárság? De, az elkompromisszumról szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. F kompromisszum, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. G G kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom azt. Elfogadtuk. H kompromisszum következik. Megnyitottam a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ilona kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadtuk. J, mint János, kompromisszum következik. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. K kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most a 93-asról külön szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Úgy 94-esről is külön. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt elutasítottuk emme, mint málna kompromisszum, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A százasról külön kell szavaznunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most jön az O kompromisszum A része. Megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. N, mint Nóra. Megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most jön a rendes O kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A 112-esről külön szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk ezt is. P kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Q kompromisszum, megnyitom a szavazást, lezárom azt, elfogadtuk. R kompromisszum, megnyitom a szavazást, ha mindenki szavazott, akkor lezárom azt, elfogadtuk. S kompromisszum, megnyitom a szavazást, ha mindenki szavazott, akkor lezárom ezt is, és megállapítom, hogy egyhangulag elfogadtuk. Jó. Akkor most a jogalkotási javaslatról fogunk szavazni a módosított formájában. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. egy igen szavazat, három ellenszavazat mellett elfogadtuk. Most a jogalkotási javaslatról, vagy állásfoglásról szavazunk. Lezárom a szavazást. 34-3 arányban elfogadtuk. Most pedig záró szavazás arról, hogy a tanácson megnyithatók-e a tárgyalások az első olvasat érdekében. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, megkapta az előadónk a mandátumot. Gratulálok, James, és sok sikert az egyeztetéshez. Michel kíván szólni. Az ez kompromisszumnál szerintem a 11 és meg a 11-est nem szavaztuk meg. Nem szavaztunk a 11-esről. Benne van a kompromisszumban? Jó, rendben, rendben. Kedves barátaim, azt hiszem, hogy ma lezártok már a tejcsomagot. Megszavaztuk tehát akkor a tejegazati csomagot. Július 4-én 7 órakor este találkozunk ismét Strasbourgban. Még egyszer, július 4-én este 7 órakor. Ezzel a bizottság ülést berekeztem.